Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę. Néhány perc múlva folytatjuk a vitát. Azt kérem a képviselőktől, hogy vagy gyorsan hagyják el a termet, vagy foglaljanak helyet. Köszönöm. Folytatjuk pár pillanat múlva a munkát. Button. Oh, hello. So this is for the next item.